A litván eh, hatóságok tájékoztattak eh, arról, hogy Andrekéne asszonyt 2016. május 30-án, 30 megválasztották, parlamenti képviselőnek Landsbergis úrat úrhelyére lép. Sok szeretettel köszöntjük őt körünkben, és a házszabályban megállapított szabályoknak megfelelően teljes